felei tiszteletbe tartsák emberjogi kötelezettségeiket. Egy dolgot azért még hadd említsek meg. Persze nagyon egyszerű dolog megtalálni azt, hogy mit írtak alá, és ratifikáltak, de gyakorlat ez nem elegendő, monitorozásra is szükség van, hogy a kötelezettségek hogy kerülnek végrehajtásra. De azt hiszem, hogy most nagyon jó esélyünk van arra, hogy javítsunk a visszafogadási megállapodásokon, hogy az emberi jogokat tényleg tiszteletbe tartsák. Utolsó megjegyzésem pedig az, hogy úgy tűnik, hogy nincs elég átláthatóság arról, hogy valójában hogy is működik ez a visszafogadási politika. Szerintem ez a bilaterális ö, végrehajtási jegyzőkönyvekre vonatkoztatható vissza, amelyeket a tagállamok harmadik országokkal írtak alá, Úgyhogy a bizottság el tudna nekünk magyarázni, hogy mi a helyzet ezekkel a jegyzőkönyvekkel? Ezek nyilvános dokumentumok? A bizottság nál vannak, és például, ha ez a tisztelt bizottság hozzá szeretne férni ezekhez a végrehajtási jegyzőkönyvekhez, mit szólna ehhez a bizottság? Mert tényleg úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne tudni azt, hogy mi folyik a tagállamok és harmadik országok között. Ezen kívül a bizottság tudatában van-e annak, hogy például Szlovákia, egy tagállam Kievben április 27-én titkos megá- tárgyaláson vesz részt, hogy Ukrajnával kössön visszafogadási, megállapodási, végrehajtási jegyzőkönyvet. Én azt mondanám, hogy nagyon óvatosan bánjunk velük, mert ebben az országban a menedékjogot kérőkkel nem megfelelően bánnak el. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Rizbek asszony, parancsoljon jön. Köszönöm szépen. Most én szeretnék Mancevini úrnak köszönetet mondani beszámolójáért a bizottság által nyilvánosságra hozott részletes anyagról. Csak néhány szót szeretnék szólni, hogy ne bocsátkozzak ismétlésekbe a kollégák által elmondottakról. Nagyon örülök, hogy nagyon sok megállapodás, összesen 12 megállapodás van már hatályban, és 6-ról folynak tárgyalások. Hát szinte 7 év után sikerül végre értékelést készítenünk. Olyan értékelést, amelyet évek óta szeretnénk. De hát ugye mondhatjuk azt is, hogy jobb későn, mint soha. Úgyhogy megvan ez az alapunk, amely mindenki által jól ismert keretek között létezik, ami ugye egyrészt alapvető kérdés az Európai Unió részéről, ami a nagy elveket illeti, és ugyanakkor rendkívül égető aktualitás is, főleg a földközi tengeri térség déli részén. Úgyhogy itt lesz majd egy aprócska kérdésem. A kollégám emlékeztetett arra, hogy úgy tűnik számára, hogy ez a, az egyensúly nem igazán áll fenn, mert ugye ott van a vízumkönnyítés, a visszafogadási megállapodások, és ugye ez az egyensúly az emberi jogok megsértése, illetve az Európai Uniós nagy elvek között kéne, hogy fennálljon. Tehát ezek alapvető kérdések. Lenne néhány kérdésem. Az egyik eddig nem hangzott el, de szerintem mindenkinek az agyában ott fogalmazódik meg, hogy amikor a különböző visszafogadási egyezményeket, tehát Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta tárgyaltuk, szavaztunk róluk, a Libében mindig hangsúlyoztuk azt, hogy szükség van a civil szervezetekre támaszkodni, illetve a nemzetközi szervezetekre a ö, visszafogadási ö, vegyes bizottságok keretén belül, hogy szinte napi készültséggel figyeljünk az emberi jogok tartására. Úgyhogy szeretném újra megismételni azt, hogy a civil szervezetekkel, független civil szervezetekkel együtt kell működnünk. És az európai parlamenti ellenőrzési ö, hatásköröket is ki lehetne terjesztenünk velük együtt erre a területre. Mert úgy gondolom, hogy a parlamenti képviselők nehezen tudnak a ö, visszafogadási vegyes bizottságok munkájában részt venni, de hogyha rendszeresen ellenőriznénk a visszafogadási megállapodásokat, akkor legalábbis nekem, nekünk, és biztos vagyok benne, hogy sok kollega számára is folyamatos ellenőrzési lehetőséget biztosítana az alapvető emberi jogok megsértését illetően, főleg olyan személyekre gondolok is, akik ezen eljárások közepén találják magukat. Aztán együttműködés a harmadik országokkal. Ez eléggé összetett és komplikált dolog, sőt, talán a bilaterális ö, megállapodásoknak köszönhetően nem is igazán ö, működhet. Nem tudom, hogy ezek eléggé átláthatóak-e. A bizottságnak van-e elegendő információja ahhoz, hogy megbízható adatok alapján ellenőrizzen, és hát mit teszünk mások életével az ilyen visszafogadási megállapodások keretén belül. Ez a 12-es ajánlásra is ö, kíván utalást, ezt ön is többször említette, a megállapodás ideglenes felfüggesztésének záradéka ez. Ez nagyon nehéz lehet, mert ahhoz, hogy felfüggesszük, ahhoz eléggé megbízhatóvá kell tenni. Hogyha például egy állam megsérti az alapvető jogokat, nehezen fogja ezt bevallani azért, hogy aztán a felfüggesztési, az ideiglenes felfüggesztési záradékot érvényre juttassuk. Tehát hogyan lehet itt túllépni a látszaton, és tényleg megtaláljuk ezt az egyensúlyt, és megelőzzük az emberi jogok megsértését. Hát ez az, ami tényleg nagyon komoly és súlyos probléma. Végül a harmadik kérdés, hogy ne túl sokáig beszéljek. Mi a helyzet a bilaterális megállapodás Líbia-Olaszország Olaszország, Tunézia vonatkozásában a földközi tengeri térség déli részén, abban az esetben, ha valamilyen előrelépés történt, ha történt ezeken, terület, eh, ezeken a területeken, mert ugye égető kérdés mindez a mai napokban. Köszönöm szépen, Jakolino képviselő. Köszönöm szépen. Először is eh, gratulálok eh, a napbarnított színéhez. Biztos a Kanári-szigetek napja, napsütésének köszönhető ez, ez elég messze van Líbiától és Tunéziától. Nos, a bizottság képviselőjét nagy érdeklődéssel hallgattam a részletes kérdések boncolgatása során. Különleges megállapodás született Olaszország és Líbia között, és egyetértek önnel abban, hogy a bilaterális megállapodások fontosak a közösségi megállapodások keretén belül is amelyeknek pedig prioritást kellene élvezniük. Egyetértek az előttem szólóval is, amikor Líbiával kötöttünk megállapodást, volt egy fejezetünk a kereskedelmi megállapodásokról, illetve az alapvető jogokról. Hát mi is történt itt? Nagyon fontos, hogy ösztönzők legyenek a kezünkben. Ez nagyon fontos az emberi jogok kapcsán. Néhány héttel ezelőtt a Frontex új mandátumot kapott. És szeretném tényleg tudni, hogy a bizottságnak erről mi a véleménye. Aztán, ami a Frontexet illeti, ö, sikerült rádöbbentenünk mindenkit arra, hogy mennyire fontos ez. Még akkor is, hogyha nincsen elegendő forrása, és munkatársa. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamok közötti szolidaritás rendkívül fontos, hiszen a Frontexnél csak 50-en dolgoznak, mindenki mást a tagállamok biztosítanak a Frontex számára. És a tagállamoknak csak egy harmada biztosított bármiféle forrást a Frontex számára. Persze helyes, hogyha egy fejezet létezik az alapvető jogokról, de a tegnapi tanácson egyértelműen kiderült, hogy óriási a különbség az Európai Parlament kívánsága, nevezetesen, hogy Olaszország, Málta, Ciprus, ö, ahol ilyen óriási bevándorló hullám tapasztalható, valamilyen pozitív előrelépés történjen, és hát az összes többi tagállam között, akik nagyon önzően viselkedtek. Tunéziával is van, és Líbiával is bilaterális megalapodásunk Olaszországban. De unióként mit tehetünk, hogy ezen hatásokat valamilyen módon csökkentsük? Mert egyébként ugyanaz lesz a vége a dolognak, mint Ventimíliában, ahol francia anyanyelvű gazdasági bevándorlók érkeztek, át akartak menni Franciaországba, de nem sikerült nekik. Nem akarunk itt semmiféle antagonista ellentétet létrehozni, vagy ellentmondást. Majd feltesszük ezt a kérdést a biztos asszonynak is, de ön is meg tudná válaszolni ezt a gyakorlati kérdést, hogy Európa hogy tudna megbírkozni ezzel a problémával hogy tud visszaküldeni embereket gyorsan, rövid idő alatt, mert Olaszország szolidaritással rendelkező EU tag állam. Köszönöm, elnök. Hát még legalább hárman szeretnének szólni, és aztán Van Serviciónak is válaszolnia kell, mielőtt megérkezik Cecilia Malmström eh, a Libébe, hogy beszámoljon, hogy mi történt a legutóbbi tanácsülésen. Úgyhogy kérem, aki még hozzá szeretne szólni, próbálja meg minél rövidebben tenni. boszkot asszony az el. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, hallottam, amit mondott, úgyhogy rövid leszek. Csak két kérdésem van. Először is. Az emberi jogok viszonylatában. Hallottuk, hogy az Európai Parlament a pakisztáni megállapodás kapcsán panaszkodott, mert a nemzetközi megállapodás aláírására még mindig nem került sor. Bevezetőjében elmondta, hogy kell egy úgynevezett supervision clause, de gyakorlatilag mit várhatunk ettől? Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ez végrehajtásra is kerül? Második dolog, konkrétan Törökország. Egy csomó fejezet már lezárult, Törökország viszonylatában, és ön azt említette, hogy további ösztönzőkre van szükség. Ugyanaz az érzésem, mint akkor volt, amikor azt mondta, hogy mi a helyzet a többi országgal, Törökország esetében is, mert arról volt szó, hogy a harmadik országok esetében nem lesz Törökország ebbe benne. De úgy tűnik, hogy nem így van. Nagyon nehéz bármiféle vízum valahol szóló dialógusba bocsátkozni velük. Erről esetleg mondana még egy-két szót? Köszönöm szépen, Fersát képviselő asszony. Köszönöm szépen, megteszem, amit kért elnök úr, mert sok minden elhangzott már, és egyetértek, úgyhogy csak egy-két kérdésem lenne. Pontos kérdés. Ön a felfüggeszthető klauzáról beszélt, hogyha ö, az emberi jogokat megsértik. Nem tudom, hogy hogy látja az Európai Unió által megkötött legtöbb megállapodás esetében, nevezetesen abszolút semmi nem érnek. Ugye ott van Tunézia és Líbia esete, ami elég jól bizonyítja ezt. Én is eléggé negatívnak látom az ön összefoglalóját, akkor miért folytatjuk ezeket a visszafogadási megállapodási tárgyalásokat, ami az arab országokat illeti? Én olyan országból származom, aki a kooperációs megállapodásokat, egyezményeket úgy tekintem, hogy feltételként kellene ezeket kezelni, minden kooperációs megállapodás esetében. És felháborítónak tartom, hogy amikor tudjuk azt, hogy ugyanaz az ország Benali úr kormányával tárgyalt, mi a helyzet a felgyorsított eljárásokkal? Nem lehetne ezeket tényleg megbízhatónak tenni? Mert ezek aztán végképp nem figyelnek oda az emberi jogokra, aztán említette a szankciókat, a retorziós intézkedéseket. Egy kicsit meglepő a szóválasztása, és szeretnék egy kicsit részletesebben hallani ezekről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bronz úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Egy visszafordítandó ember, hogyha el akarja kerülni a megállapodásból való következményeket. Az, hogy, illetve hogyha visszafordítják, akkor vélhetőleg rosszul bánnak vele, és ha erre hivatkozik, akkor valószínűleg elkerülheti a visszafordítást. Kérdezem, hogy megtörtént -e ez az eset? Hivatkoztak-e erre? Ezen felül pedig kérdezem, hogy visszafordítottak-e valakit egy visszafordítási megállapodás hatája alatt, ha ilyen könnyű ezt megkerülni. Valószínűleg a bizonyítási terhet kellene megfordítanunk, mondván, hogy egész addig nem fordítjuk őket vissza, amíg nem bizonyítják, hogy nem bánnak velük rosszul. Illetve amíg nem bizonyítják, hogy rosszul bánnak velük. Köszönöm szépen, és most Manservici úrnak adom meg a szót. Kérem válaszoljon a kérdésekre. Egy sor kérdés hangzott el. Nagyon hálásak volnánk, hogyha a lényegre törő, specifikus volna válaszában. Köszönöm szépen, igyekszem így válaszolni. Nos, a kérdések közül nem egy az EU visszafordítás, visszafordítási megállapodása és a bilaterális megállapodások közötti viszonyra vonatkozott. Nos, a jelentés és ez persze nem több, mint egy jelentés, amely ajánlásokat fogalmaz meg. Tehát a jelentés megállapítja, hogy a tagállamok gyakran bilaterális megállapodásokat preferálnak, ugyanazon tagállamok irányába, illetve ugyanazon harmadik államok irányába. Ebből nem vonjuk le azt a következtetést, hogy radikális módon meg kellene változtatnunk a politikánkat, egyszerűen csak azt mondjuk, hogy minél, ink, minél több tagállam jár el így, annál kevésbé hiteles az EU visszafogadási megállapodás. Ha tehát hatékonyabb a bilaterális és fenntarthatóbb a bila, az Európai Uniós megállapodás, és nem csak bilaterális megállapodások egy tömege, ha ez így van tehát, akkor Érdemes elgondolkozni azon, hogy a tagállamok miért a bilaterális úton akarnak járni. Hát értékeljük ki ezt a tényt. Ez egy tényszerű megállapítás. Ahol nem áll fenn EU-s megállapodás, egy hónappal ezelőtt ugyanezt mondtam egyébként az Olaszország-Líbia megállapodás kapcsán, az alapján, amit tudtunk erről, az alapján, amit láttunk, nem állt fenn egy EU-Olaszország megállapodás, hanem egy bilaterális megállapodás, amelyről azt mondták, hogy ez hatékony. Én már akkor is azt mondtam, és most megismétlem, amit mondtam, hogy egyébként Olaszország mindig következetes volt ebben az álláspontjában, hogy célra vezető volna, hogyha egy EU-s megállapodást kötnénk Líbiával. Azaz tehát a keret megállapodás, az Európai Unió Líbiai keret megállapodás keretén belül tárgyalnánk ki erről. Tárgyalnánk erről a kérdésről. A Tunéziával kötött bilaterális megoldásokra tekintve azt mondhatjuk, hogy ha ezek hatékonyak, ha ez hatékony, akkor ez legalább olyan hatékony lehet, mint a Líbiával kötött megállapodása volt. De mint a múltban már mondtam, a következő kihívás abban rejlik majd, hogy egy EU-s visszafogadási megállapodást kössünk Tunéziával. Arra a kérdésre tehát, hogy mit tervezünk tenni, nos, hát a jelenleg megjelenő a tunéziai visszafogadási megállapodás keretén, jelő, keretén belül megjelenő problémákat akarjuk összefoglalni, és ezeknek tanulságát levonva a külügyi tanács, az Európai Tanács, illetve a BIÜ tanács a tunéziai féllel egy visszafogadási megállapodás lehetőségét fogja megtárgyalni. Ez egy EU-s visszafogadási megállapodás lesz. És természetesen a visszafordító tagállamokat segíteni akarjuk ez alatt az idő alatt azért, hogy a bilaterális visszafordítás lehetséges legyen, és az Európai Unió ezt pénzügyileg is támogatja, hiszen létezik egy alapunk, a visszatérési alap elképzelhető -e tehát, hogy a Frontex itt még nagyobb szerepet játszon? Nos, a visszafordítás végrehajtása még mindig a tagállam hatásköre, tehát a Frontex feladat a facilitációban, a támogatásban áll. Mondjuk kibérlik a repülőgépet, de a fő felelőssége a tagállam tagállamnak marad, a tagállam lesz felelős. Ami az úti okmányok kérdését illeti, minden EU visszafogadási megállapodás tartalmaz egy cikket, amely azt mondja ki, amennyiben az érintett személy nem rendelkezik származási országbeli úti az EU egy standardizált úti okmányt fog kiállítani, amely lehetővé teszi a személy visszatérését a bizottság pedig segít az úti okmány kiállításában. Ami pedig az emberi jog kérdését illeti, vagy jogok kérdését illeti, és erre gyakran visszatérnek, most úgy hiszem, hogy az egyik tanulság az, hogy pontosabbaknak, specifikusabbaknak kell lennünk, azért, hogy lássuk, hogy hogyan lehet az információkat is felhasználni. a civil szervezetektől, a nemzetközi szervezetektől, a EU bizottság, az Európai Bizottság delegációitól származó információkat fel kell használni. Azaz tehát egy monitorozási mechanizmussal kell rendelkeznünk, Ma harmad, ezen felül pedig megfelelő projekteket kell tudni meghatározni, például Pakisztánban, azért, hogy a visszafordított és hazatérő emberek emberi jogait biztosítsuk, ezt szolgálja ez a projekt Pakisztánban. Tehát fontos, hogy ezeket az intézkedéseket olyan intézkedésekkel kövessük és támogassuk pénzeszközökkel is, amelyek biztosítják a hazatérők biztonságát. Nem egyszerű ez a dolog, nem automatikus, de a jelentés e szakpolitika egyik nagy kérdésére mutat rá, hiszen a bizottság idáig mindig mindent megtett a, a visszafordítás előrevitele érdekében, de éppen ezért fontos ezeket a feltételeket is megvizsgálni. Nem akarom a felgyorsított eljárást úgy meghatározni, hogy ez per definíciónam a emberi jogokat veszélyezteti. Ez veszélyeztetheti az emberi jogokat, de csupán azért, mert a határrendőrök képzettsége nem megnyugtató, de hát automatikus kapcsolat a e két tényező között nem áll fenn. Ami pedig a jegyzőkönyveket, a bilaterális jegyzőkönyveket illeti. Hát hatal asszony, titkos jegyzőkönyvről nem tudok. Én legalábbis nem tudok titkos jegyzőkönyvről. Másodszorban. A jegyzőkönyvek, a végrehajtási jegyzőkönyvek, amelyek az EU-val kötött megállapodást ö, tekintik át, ezek a Joint Committee-ban vizsgálják meg ezeket a jegyzőkönyveket. Tehát, hogyha hozzá akarnak férni ezekhez a jegyzőkönyvekhez, akkor kérem, vessék ezt fel az érintett tagállamnak. Hogyha tőlünk akarják ezt megkapni, akkor mi a, a dokumentumok cseréjét szab, szabályozó eljárást fogjuk lefolytatni. Ebben semmi új nincsen, de legjobb tudásunk szerint ezen jegyzőkönyvek például a belépés adatait tartalmazzák. Tehát sok operacionális kérdést tartalmaznak, hogy ennek van-e titkos része, hát én nem tudok erről, de legalábbis mi nem tudunk róla, hogy titkos részei voltán, volna neke jegyzőkönyveknek. Ami a civil társadalom szerepét illeti, nos, erre is vonatkozik az egyik javaslatunk. A közös bizottság szeretné a civil társadalom szerveinek a részvételét biztosítani annak érdekében, hogy meg tudjuk, hogy milyen kihatással van ezen megállapodások, milyen kihatással vannak a civil társadalomra. Nem csak azért, mert a biztos az, hogy megérkezett, és mégiscsak ne, neki hagynám meg a lehetőséget, hogy a politikai természetű kérdésekre válaszoljon, hanem amúgy is zárom mondandómat, és csupán annyit szeretnék mondani, hogy ez az első jelentés, amely a stokholmi programot is tekinti át, egy több éve zajló folyamatot foglal át, tekint át, de fontos, hogy ezt kontextualizálni tudjuk. Valószínűleg az első tapasztalat az, amit levonunk, hogy ez a dolog nem működik így standalone verzióban. De például a partnerség a mobilitásért piacot felkínálva a kondicionalitás mezeire lépnénk, és többet el tudnánk érni. Tehát a visszafordítási politikánkat határozhatja ez meg. Éppen ezért az egész visszafordítási politikát át kell tekinteni, 2012 elején pedig egy jelentést is írunk arról, hogy a visszatérítési, visszafordítási politika általánosságban hogyan működik, és hogyan lehet ezt javítani. Ezért, elnök úr, engedje meg, hogy itt befejezem mondandómat. Azt gondolom, hogy Malmström asszony sokkal pontosabban tud Jakulino úr és mások politikai természetű kérdésére válaszolni. Köszönöm szépen, Manszerviszi úr. Köszönjük szépen hogy ilyen erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az EU visszafogadási megállapodások tárgyalását így át összefoglalja, és um, minden jót kívánunk önnek, a munkában, és üdvözöljük Cecilia Malmström biztos asszonyt, aki a következő napi rendi pontról fog, kapcsán fog hozzászólni. proceed.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 Thank you again. Köszönöm szépen még egyszer, kedves kollégák! Kérem a figyelmüket! Megköszönjük Malmström biztos asszonynak, hogy eljött közénk, hogy beszámoljon a legutóbbi bel- és igazságügyi tanácsülésről. És eh, itt a belügyi portfólióról szóljon. Jelzem, hogy az ártülésen súlyos szavakkal ítéltük el azt a terrorista támadást, amelyre tegnap Minskben, Fehér Oroszországban történt. Kifejeztük gyászunkat és együttérzésünket az áldozatokkal azaz részvétünket az áldozatunkkal eh, az ártődés során, és most már ismét a nyílt ülésen dolgozunk. Mégpedig úgy, hogy először is Cecilia Malmström asszonynak adjuk meg a szót, hogy beszámoljon a bizottság prioritásairól, valamint a tanácsülésről, és utána pedig megnyitjuk a vitát. Malmström biztos asszony, öné a szó. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, kedves libetagok! Örömmel vagyok itt újra. Majd, hogy nem direkt módon Luxemburgba jövök, ahol a belis igazságügy miniszterek két napig a BIÜT tanácsán tanácskoztak. A legfrissebb híreket hozom tehát, és azonnal jövök önökhöz, és term, aztán további információkkal szolgálok, és persze mindenfajta kérdésüket is szívesen megválaszolom. Ahogyan el tudja képzelni, a vita homlok terében, hol tegnap a, migrációs helyzet állt a déli földközi tengeri térségben, hosszú vitát folytattunk, levelet küldtem az elnöknek, és um, ezért gondolom, hogy tudják, hogy a biút ülés előtt a minisztereknek egy levelet írtam, hogy elmagyarázom nekik a migrációs áramokat, hogy mi történik hogyan lép fel a Frontex, hogyan lépünk mi fel a helyszínen, a további finanszírozási igényt is megfogalmaztam, valamint azt, hogy szolidaritásra van szükség a tagállamok között azon emberek irányába, akik Tunéziából, Líbiából menekülnek más Magreb országba, Egyiptomba, illetve akik Európába jönnek. Füle biztossal és az elnökség képviselőjével eh, Tunéziában és Egyiptomban voltunk, erről is beszámol a levél, arról is, hogy hogyan kezdtük el a migrációs eh, kérdésben és a mobilitási kérdésben a párbeszédet ezen országokkal. Önök közül sokan Strasbourgban jelen voltak a plenáris vitán, és emlékeznek mindezen elemekre, melyekről ott is beszámoltam. Hosszú vitát folytattunk a jelen helyzetről, és hangsúlyoztuk az EU szolidarit, EU-n belüli szolidaritás fontosságát. Ezek után a tanács következtetéseket fogadott el, és nagyon örülök annak, hogy a bizottság abéli javaslatát, hogy egy hogy a következtetések nem csak egy része szóljon erről, hanem az úgynevezett máltai pilotprojektet folytassák, nos ezt a javaslatot a tagállamok elfogadták, mint tudják Máltát különösen érintik a migrációs áramok már több mint ezer ember ért, érkezett meg Málta szigetére, ez egy csöpnyi ország, egy pici ország, korlátozott kapacitással is úgy döntöttünk, hogy a bizottság koordinációjával ezt a projektet folytatjuk. Sok tagállam jelezte, hogy Máltából menekülteket fogadnak be, Németország száz emberbefogadására tett ígéretet, és a többiek is még ígérték, hogy, meg, hogy befogadnak menekülteket. Ezen felül persze a Frontex megreformálásának szükségességéről is beszéltünk, és mindenki abéli reményét hangoztatta, hogy önökkel együtt a Frontex módosított, a Frontex rendelet módosítását el tudjuk fogadni, hiszen ez most éppen az önök kezében van, a társjogalkató kezében van. Ezen felül pedig május 12-re egy rendkívüli ülés beiktatásáról is döntött a BIÜT, ahol a földközi-tengeri térség menekült helyzetéről lesz szó, de az általános migrációs területen való jogalkotási tervezetekről is szó lesz, hiszen a júniusi csúcs a migrációt veszi a napi rendjére, a migrációs paktumot, vagy csomagot, a Pact de la Migrationt, épp úgy, mint a menekült csomag, a migrációs csomag is nagyon fontos kérdés, nagyon fontos jelentőséggel bír, épp úgy, mint az integrációs kérdés is, tehát a három kérdés csomagban került taglalásra. Azt hiszem elégedettek lehetünk a tanács tegnapi következtetéseivel, de továbbra is fennáll a szolidaritás iránti igény. Cseva biztos ö, kollégám az ECHO-ról beszélt arról, tehát, hogy Tunéziában és Egyiptomban milyen segítséget nyújtunk, és így átfogó képet lehetett adni arról, hogy a bizottság milyen válaszokat ad a jelen helyzetre. Ebéd után komoly vita volt a PNR-ről. Mint tudják, a bizottság javaslatot tett tartta, hogy az EU-PNR megállapodásra februárban tett javaslatot, a 2007-es javaslat alapján, de figyelembe véve az önök állásfoglalását is a PNR, tehát az utas adatok átadása kapcsán. Ez a javaslat nagyon különbözik a 2007-es javaslattól, korlátozott földrajzi hatája rendelkezik kizárólag az Európai Unióba és ból induló járatokra vonatkozik, ez komoly adatvédelmi klauzulákat tartalmaz, és kiköti, hogy egy anonimizált adatvédelm, adatbázisba kerülhetnek ezek az adatok egy hónap múlva, amelyeket kizárólag eseti alapon lehet aktiválni. Hosszú vita folyt erről a tanács különböző munkacsoportjaiban is persze, a BÜ tanácsülés előtt, és a tagállamok többsége azt kívánta, hogy az EU-n beülőlé PNR-re is terjesszük ezt ki. Az elnökség különböző opciókat terjesztett elő e kérdés feldolgozására, az EU-n e belüli adatok nem bevonására vonatkozott az egyik opció, a második pedig egy opcionális bevonásra vonatkozott, hogy az EU-n belül bizonyos légi utak utasadatait vonják be, a harmadik, hogy némely, némely adata, a negyedik opció pedig az volt, hogy minden EU-n belüli légi, légi adatot kötelezően bevonjanak ezekbe. A tagállamok a második opció mellett voltak, tehát hogy bizonyos néhány szám flight-ra vonatkoztatsassák, ezt bizonyos uh, útvonalokra terjedjen ez ki, de hogy hosszú távon uh, a célt uh, úgy határozták meg, hogy kötelező legyen a PNR adatok gyűjtése. De ez hosszú távú cél, és a tagállamok többsége támogatta a bizottság javaslatát. A minden amely arról szól, hogy minden légi minden repülőút utasadatait fel kell venni, de a bizottság azt is mondta, hogy túl korai még ennek a végrehajtásához megtenni a lépéseket, éppen ezért tapasztalatokat kell gyűjteni az adatok begyűjtéséről az EU szintjén. És persze van itt egy költségtényező is, amelyet nem szabad elfelejteni. Ez USA-val való összehasonlításban elmondhatjuk, hogy ők is először az, a nemzetközi járatokra terjesztették ezt ki, mielőtt az usa belüli járatok adatait is begyűjtötték. Kíváncsian várom az Európai Parlament véleményét a kérdésről. Gondolom nem volt lehetőségük arra, hogy idáig is megvitassák ezt a kérdéskört. Az tehát, hogyha álláspontjuk, véleményük van, akkor ezt most első kézből meghallgathatom. Ezen felül, mint mindig, mondhatnám, a SIS és a VISZ eh, helyzet is a napirenden volt, mindig napirenden van, ez egy nagyon rövid vita volt. Tudom, hogy Coelho úrat különösen érdekli ez a kérdés, és a tagállamoknak beszámoltam a helyzetről, minden tervek szerint zajlik, és amikor a tagállamok készek arra, hogy eh, online megyenek, akkor eh, az észak afrik KKI képviseletekben és az online megy ez a rendszer. 2011. októberében erről nem volt vita. A tagállamok elismertek az előre haladást. A SZISZ 2 halad, nincs eltérés a költségvetési előirányzatoktól sem. Kihangsúlyoztam, hogy a tagállamok két kockázattal állnak szemben. Egyrészt, hogy elegendő tagállam álljon rendelkezésre az első teszt során, másrészt pedig eh, az SZISZ 1-ből SZISZ 2-be való adat migráció kérdésében a kockázatokat kell kiküszöbölni, és a tagállami szakértőkkel dolgozunk ebben együtt. Ezen felül az IT ügynökségről is eszmét cseréltünk, kor közel vagyunk a megállapodáshoz. A bizottságnak vannak bizonyos fenntartásai, de úgy gondoljuk mégis, hogy közel a megállapodás, és remélem, hogy a következő három oldalú tárgyalások során sikerül megállapodásra jutni, de tudom azt is, hogy a jelentéstevőjük, az önök jelentéstevője az Észtország és Franciaország közötti hatáskörök megosztását nagyon fontosnak tartja. Ez nagyon fontos valóban. Ebéd alatt pedig a Prumról volt szó, mint tudják, Augusztus 26-a határidő, sok tagállam nem fog megfelelni a határidőnek, de ennek ellenére hasznos volt látnunk, hogy melyik tagállam hol áll. Voltak a, a tagállamok, amelyek eh, teljesen készen álltak, mások még nem. És a bizottság még mindig rendelkezik alapokkal, és még most is különböző közbeszerzési kiírásokat írunk ki, biztosítandó, hogy a tagállamok minél hamarabb eh, rendel készen álljanak. Ez egy fontos eszköz a bűnözők elfogásában. A görög országi helyzetről is szó volt, Görögország az akcióterv területén előrelépett, és tájékoztattak bennünket a helyzetről, de minden biütülés napirendjén a görög helyzeti szerepel. Ma délelőtt az igazságügy minisztere kontextusában az első két napirendi pont ülésén vettem részt. Gondolom Reding biztos asszony szól majd a más további kérdésekről valamikor önök előtt. Az első kérdésben a gyermekek terhére elkövetett szexuális erőszak kérdéséről volt szó, utána pedig a cibertámadások kérdését vitatta meg a tanács. A tanácsi viták nem nagyon egyszerűek, hiszen az alkalmazandó eszközök tekintetében a tagállamok között nagy véleménykülönbségek vannak, de az elnökség komolyan keresi a kompromisszumot. A büntetési szintek, a súlyosbító körülmények koncepciója, illetve a kriminalizáció, a bottlenecks kriminalizáció tekintetében vita volt, hiszen mindenki tudja, és ebben egyetértés volt, hogy a ciberbűnözés nagyon veszélyes. Két héttel ezelőtt magát az Európai Bizottságot, aztán az Európai Parlament honlapját is megtámadták, és gond, illetve a Finn Parlament honlapját úgy gondolom, hogy folyamatosan hallunk ilyen támadásokról. Valóban eszközre van szükség, és a 2005-ös irányelv nem felel meg a kihívásoknak. Világos üzenetet kell megfogalmaznunk, hogy fontos ügyről van szó, és felkészülünk. Miniszteri ciberkonferenciát tart holnap Budapesten a magyar elnökség, tehát egy miniszteri szintű ciberkonferenciát tartanak holnap Budapesten és nagyon remélem, hogy itt is a magyar elnöksége lejárta előtt még eredményre lehet jutni ezen kérdésekben. Említhetek még egy további kérdéseket, elnök úr? Hogy beszámoljak a teljes munkájáról a BIUT tanácsnak? Tegnap és ma komoly vitát folytattunk a közös európai menekültügyi rendszerről. Ugye múlt héten Strasbourgban szó volt erről. A state of play a, helyz, a dolgok állásáról vitázt cserélt eszmét a tanács. A közös menekültügyi politika sürgetőbb, létrehozása sürgetőbb ma, mint valaha volt, és fontos, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezünk, és úgy gondolom, továbbra is úgy gondolom, még mindig úgy gondolom, hogy vég elérhető, hogy 2011 végére az eszközök rendelkezésünkre állnak, és nagyon örülök, hogy a következő lengyel soros elnökség is egyetért velem a helyzet megítélésében. Biztosítanunk kell, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezzünk, ez nem csak a menekült státusért kérelmezők számára lesz fontos, folyamodók számára lesz fontos, hanem a nemzeti igazgatások számára is fontos, volt, fontos lesz. És font, egyre vegyesebbek a menekült hullámok, és éppen ezért megfelelő kezelésre van szükség. Egy sor fontos fejleményről lehet beszámolni, például hosszú távú tartózkodási Pet kell megemlítenünk, amelyet Guillaume asszony támogatásával tárgyalt a parlament, valamint a qualifications irányelvről szóló tárgyalások is fontos szerepet játszanak. A bizottság egész tavasszal a tagállamokkal egyeztetett tisztázandó, hogy hol rejlenek a problémák, a nehézségek, és a jelentéstevőkkel való tárgyalások után eh, módosítókat fogunk a befogadási feltételek és a befogadási eljárást szabályozó eh, irányelv mm, tekintetében. Reméljük, hogy eh, így sikerül majd eh, kompromisszumra jutni, és az ez júniusi európai csúcs számára ezt a joganyagtervezetet is betervez, beterjeszthetjük, és így eh, a teljes csomag rendelkezésünkre áll. And even more important, még valami nagyon fontos dologról szeretnék beszámolni. Egy közleményt is készítünk elő az EU-n belüli szolidaritásról. Tegnap egy fontos lépést tettünk ez irányba, de ezt természetesen az év során szeretnék elfogadni. Többször kihangsúlyoztam önöknek is, és a tanácsnak is, tegnap is kiemeltem ezt a tanácson, hogy minden felet arra kérek, hogy igyekezzenek az európai visszafordítási program, illetve resettlement program elemeit kidolgozni. Nagyon fontos volna, hogyha még a nyitott intézményi kérdéseket és eszközöket le tudnánk szabályozni, hiszen szükségünk van erre a resettlement, vagy resettlement rendszerre. Ezen felül pedig az EU 2020-as stratégiában foglaltaknak is igyekszünk eleget tenni. Nagyon fontosak ezek a címek a teljes migrációban, és fontos az a jelzés, amelyet a külvilágnak adunk Fontos, hogy ne egy erődítménynek tekintsenek bennünket, ahová legális migráció nem lehetséges, hiszen ez a saját érdekünkben is áll a demográfiai helyzetet és a politikai helyzetet figyelembe véve fontos a legális bevándorlás, megfelelő feltételekhez kell ezt kötni, a jól kezelt migrációs politika komoly válasz az EU-sok kihívásaira. A márciusi plenáris azt mutatta, hogy a tanács és a parlament között a single permit, az egységes engedély dossziéban még komoly véleménykülönbségek vannak, de azon dolgozunk, hogy ezt meg áthidaljuk. A ezen felül pedig eh, a eh, idénymunkás irányelvben is előre szeretnénk lépni az EU migrációs politikája ne legyen, ne csak reaktív legyen, hanem hosszú távú stratégiá kereteibe ágyazódjon be, támogassa a legális migránsok integrációját. Ez a célunk. Ezért a bizottság jövő május kezdetén egy közleményt fog kibocsátani migrációról, május 24-én pedig éves bevándorlási és migrációs jelentést fog készíteni, illetve a harmadik államok állampolgárainak integrációjáról egy közleményt készít el. Ezeket természetesen önnek is eljuttatjuk, és ezek nagyon fontos szerepet játszanak a migrációs csúcs előkészítésében. A migráció stratégiai megközelítését egy közlemény is előkészíti, a migráció globális megközelítéséről szól majd ez a közlemény novemberben valószínűleg, ahol a céljainkat akarjuk jobban meghatározni. Ez egy jelzés lesz arra vonatkozólag, hogy az EU egy új fázisba lép, politikánkat konszolidáljuk, kiegyensúlyozottabbá tesszük, és mind belső, mind külső céljainkat jobban megjelenítjük ebben a politikában. Természetesen nagy érdeklődéssel várok az önök véleményére, hiszen nagyon fontos minnyájunk számára, hogy a mobilitási partnerség keretén belül, amelyről egyébként Egyiptommal és Tunéziával kezdjük a tárgyalásokat, célokat megjelenítsük. Végezetül még nagyon gyorsan elnök úr a belső biztonság kérdéséről néhány szót. Mint tudja, A következtetések a bizottság által bemutatott belső biztonsági stratégiát üdvözlik, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy első éves jelentést fogunk bemutatni az idáig megtett intézkedésekről, még az idáigi év végéig. Ez egy shared agenda, tehát közös ügyünk. Éppen ezért mindent megteszek annak érdekében, hogy az önök véleményét is figyelembe vegyék. Borsellino asszony és a más terrorizmus elleni Alfano asszony által és Intfeld asszonyok által jegyzett jelentésre is figyelemmel leszünk. A szervezet bűnözés elleni munka az elkövetkező öt évben nagyon fontos volt. Itt fontos, hogy multidisziplináris megközelítést alkalmazzunk arról, hogy hogyan lehet megőrizni, a leg, megvédeni a legális gazdaságot az illegális gazdaság penetrációjától. Ezen felül pedig egy irányelv tervezetet is előkészítünk a bűnügyi cselekvények hasznának lefölözéséről és lefoglalásáról, amely a meglévő irányelvet módosítja. Az antikorrupciós mechanizmus pedig a legjobb gyakorlatokat fogja megfogalmazni, és a peer learning, a társ tanulás elvét is hangsúlyozni fogja az Európai Parlament nyilatkozata múlt év májusából az Unió erőfeszítéseiről a korrupció elleni harcban nagy segítséget nyújtott számunkra, és természetesen e területen is örömmel dolgozunk Önökkel együtt. Végezetül, jövő héten a bizottság az adat visszafogási vagy nem kiadatási irányelv munkáját befejezi jövő héten, ez a jelenlegi, ezt a területet szabályozó irányelvek eh, hiányosságait eh, fogja kiküszöbölni, ezeket a hiányosságokat a parlament képviselői mindig felvetették. Technikai tájékoztatást fogunk adni, és amint az bizottság elfogadta ezt a normaszövegtervezetet, eljuttatjuk önökhöz. A smart borderekről, az intelligens határokról azt gondolom, hogy fontos, hogy ezen eszköz előfeltételeit és eszközeit is megvizsgáljuk. A pénzügyi hatásokról és a technológiai fejleményekről ezekre vissza fogunk térni őszig. Sok a munkánk, hölgyeim és uraim, és sok minden fog történni a környezetünkben, éppen ezért valószínűleg eltérünk majd az agendától, az elkövetkezendő évben és az utána következő években folytatjuk a munkát. Szívesen a megjegyzéseiket, és szívesen válaszolok kérdésekre Köszönöm szépen, Malmström biztos asszony. Köszönjük az előadását. Részletes előadást hallhattunk. Most pedig a vita ideje következett. Hosszú a listám. 14 képviselő kért szót. Nem szeretnénk a végén majd a tolmácsoktól plusz időt kérni, éppen ezért bátorítanék mindenkit arra, hogy korlátozza a mondandóját azokra a témákra, amelyeket Malmström azt, hogy megemlített. A miniszterek tanácsának ülése témáira. Buzutil úrral kezdjük, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! A földközi tengeri helyzetről szeretnék beszélni, és a bevándorlói hullámokról. Én az ön eltökéltségét nagyra értékelem, biztos asszony, de ez nem jelenti azt, hogy a szolidaritás szintjével elégedetnek mondhatom magam. Nem fogok a szolidaritásról beszélni, hanem a szolidaritás hiányát szeretném megemlíteni, illetve a következményekről. Ez feszültséget szít az egyes tagországokban, előítéleteket eh, alakít ki a lakosságban, és a politikai pártok között is, hogyha az emberek nyilatkozatokat tesznek, olyan nyilatkozatokat, amelyeket eh, jobboldali pártokkal azonosítunk. Ez problémákat eh, hoz létre, különösen a mainstream pártok számára. Növeli a feszültséget is a különböző EU-s tagországok között. Egy példát szeretnék mondani. Ma délelőtt Maltától, 44 eh, eh, csomónyira Máltától, és 45 eh, csomóval Lampedúzától az olasz hatóságok felhívták a máltai lakosságot, és azt mondták, hogy ők mentsék meg ezt a hajót, hiszen két mérfölddel közelebb volt ez a hajó Maltához. Ez felesleges feszültséget kelt, és szégyent hoz mindannyiunkra. Itt az élet kockáztatásáról van szó. Az elmúlt héten 200-an veszítették életüket, ez pedig azt jelenti, hogy semmi nem történt. Én azt gondolom, hogy közösen kell felelősséget vállalnunk azok életért, akik eh, odavesztek. Másrészt Európa nem jelenik meg, ez pedig a szolidaritás hiányára vezethető vissza, és azt gondolom tragikus a helyzet. Biztos asszony, ön nem tett eleget annak a kérésnek, amelyet a parlament kért, hiszen itt a 2001-es 55-ös irányelvet az átmeneti védelmi mechanizmussal kapcsolatban kértünk. Azt gondolom, hogy ön elbújt a tanácsban nem megmutatkozó többség mögött, és nem tett javaslatot aktív szolidaritási mechanizmusra. Mindegy, hogy hogy is volt Ön azt javasolta, hogy a kísérleti projektet hosszabbítsák meg. Az én országom esetében ez Málta, és én ezt természetesen üdvözlöm. Attól tartok azonban, hogy a kísérleti projekt kiterjesztése az egyik országról más országokra, egy olyan ország esetében, amely önkéntes alapon működik, nem feltétlenül lesz működőképes. Nézzük csak az adatokat, a számokat. Ha 40 milliós tagországról van szó, akkor 12 emberre lesz szükség. Mások azt mondták, hogy egy családot vesz mindez igénybe. Fel kell tennünk a kérdést, hogy mindez működőképes. Én nekem jelentős aggájaim vannak. Mint említettem, önkéntes alapon működik mindez, tehát definícióból adódóan egy önkéntes élő program azt jelenti, hogy a felelősségvállalás nem közös felelősségvállalás az felelőssége, de uh, én mondjuk önkéntesen jelentkezem, hogy segítek ebben, tehát nem így kéne a szolidaritásnak működnie. És a bizottság az EU-n belüli szolidaritást is hangoztatja, éppen ezért nagyon örülök az imént elhangzott nyilatkozatának. Várom ezt a kommunikét az év későbbi részében, de örültem volna, hogyha ez előbb megvalósul. Végül pedig büszke vagyok arra, hogy az én országom minden nap olyan embereket ment meg, akik a hajókon vannak, de nem vagyok annyira büszke arra, hogy európai vagyok. A európaiság a szolidaritást is jelenti a számomra, és túlságosan kevés szolidaritást tapasztaltunk ebben az ügyben. Köszönöm szépen, Buzutil úr, ön világosan fogalmazott, és reméltem, remélem, hogy a következő hozzászólók ezt a példát követik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az információt. Szeretnék néhány megjegyzést tenni, és néhány kérdést is feltenni a dél-földközi tengeri helyzettel kapcsolatban, hiszen ez egy sürgető probléma. Ön beszámolt a többi ugyanúgy hasznos, fontos témáról, de kevésbé, fontos, kevésbé sürgető témáról támogatom mindazt, amit Simon Moore mondott. A tanács végkövetkeztetéseit olvasva nem láthattuk a szolidaritás jelét, és szeretnék többet tudni a hajlandóságról, az országok hajlandóságáról, hogy a kísérleti projekt kiterjesszük más országokra is. Elhangzott nyilatkozat a plusz támogatásokat, alapokat illetően. Meg szeretném kérdezni, hogy a bizottság mennyit szeretne elkülöníteni ezekre a feladatokra, és a tagországok milyen mértékben hajlandóak folytatni ezt a munkát. Jelenleg nem elégségesek ezek a források, ami pedig a végkövetkezetéseket olvassuk, itt inkább a vizek ellenőrzéséről van szó, az együttműködésről, visszafogadásról, a partok ellenőrzéséről Tunéziával karöltve, és keveset hallunk a tényleges menekültekről, akik Líbiából érkeznek, tudjuk, hogy sokan vannak, de nem csak Máltát, de hanem Lampedúzát is érinti ez a bevándorlói hullám. szeretnék többet hallani ezekről a témákról, és kérem, hogy erről az oldalról számoljon be részletesebben, tehát nem csak a menekültek oldaláról. Elhangzott egy megjegyzés ezzel kapcsolatban, hogy a bizottság új javaslatot fog készíteni az Eurodac katabázisához való hozzáférést illetően. Ez nagyon-nagyon ellentmondásos, mint, sos, mint ön tudja, és ami a szakbizottságunk ezt ellenezte, a parlament is ellenezte, szeretnénk többet tudni erről a javaslatról, hiszen a témáról további vita lesz, e, sokan fogják ezt ellenezni, és szeretnék többet megtudni a Frontexhez kapcsolódó módosítókról, a tanácsban is szó esett e, erről, vita folyt a témáról, és ezt ön is megemlítette. Ennyit szerettem volna kérdezni, hiszen sokan vannak még, akik e, szintén kérdéseket szeretnének feltenni. Wikström asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Svédül fogok beszélni. Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy ilyen világosan fogalmazott a stratégia kapcsán, mint hosszú távú, és a rövid távú bevándorlási érintően. Drasztikus a helyzet eh, Észak-Afrikában, Számos kihívással kell szembenéznünk, sok tagországnak kell szembenéznie ezekkel, és közös felelősséget kell vállalnunk. A szolidaritást a tagországoknak meg kell osztaniuk egymással, de a szomszédos országokkal is, az Európai Unió szomszédos országaival, és ezt a szolidaritást a jövőben még inkább tesznek, vetik alá. A különböző témákkal kapcsolatban Várjuk a vitát, az 55-ös irányelv, a 2001-es irányelv megvalósítását, illetően a szakbizottságban beszéltünk erről, hogyan fogják megkezdődni a megvalósítása, és tegnap kaptunk egy kommunikét, amelyben a bizottság felhívta a figyelmet arra, hogy ennek beindítása túlságosan korai. Az irányelv tartalma a korábbi Jugoszlávia szétbomlása, kapcsán felhívta figyelmet arra, hogy több száz ezer ember várt segítségre, de most más a kontextus. A tagországok ugyanúgy nehéz problémákkal állnak szemben. Jó példákról is tudomást szerzünk bizonyos tagországok jó példáiról. Németország több százezer embert fogadt fogadott be, illetve több ezer embert, és Németország példát mutat más országok számára mely tagországok fogják vajon követni ezt a példát. És mi a helyzet, amikor a nyomásgyakorlásról van szó, és jelentős nyomás helyezedik Olaszországra, mert erre a többiek ezt megértik-e vajon? Meg kell nézni az emberek szociális és demográfiai összetételét, és ezek nagyon érdekes kérdések. Tehát mely tagországok fogják a jó példákat követni? Konkrétan fogalmazva, a, még akkor is, hogyha az irányelv megvalósítása nem kezdődött el, szeretnénk tudni azt, hogy milyen szinten, milyen helyzetekben képzelhető el ennek az irányelvnek a megvalósítása. Milyen számot, milyen küszöböt kell elérni, milyen feltételeket kell elérni ahhoz, hogy az irányelvet ö, alkalmazzák. Helyet szeretnék adni más kollégák kérdéseinek is, de jó lenne, hogyha a földközi tenger térségére is részletesebben összpontosítanánk. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr! Nos, értem a csalódást, amit hallok a kollégáktól, egyetértek vele. Ezek a konklúziók egyáltalán nem felelnek meg a helyzet komolyságának, mert én tényleg nem látom, hogy hogyan reagál ez arra a tényre, hogy azok, akik ma menekült ö, ö, státuszt kaptak, nem kéne kockáztatni az életüket, hogy az európai területre kerjenek, hova menjenek védelemért? Hát egyszerűen nem látom a választ arra se, hogy egyszerűen elfogadhatatlan az európai projekt szempontjából, hogy olyan országoknak, mint Máltának és Olaszországnak kell a helyzet következményeit viselniük egyedül, hiszen ez elfogadhatatlan pingpongozunk itt a tagállamok között, hogy Olaszország, Franciaország, Olaszország, Németország segítsen egymáson. Hát végül is az együttérésnek az alapja az, amit most itt bizonyítanunk kell ebben a történetben, és egyszerűen katasztrofálisnak tartom a helyzetet. Abszolút semmi konklúzió nem teszi lehetővé, hogy azt mondjuk, hogy a felelősségünk. Ugye Líbiában a katonai fellépés az emberek védelme érdekében megtörtént, de hát itt is ezt kell tennünk a mediterrán térségben, hogy fogadjuk be azokat, akiknek védelemre van szükségük, nevezetesen akik megérkeztek, és akik, mit tudom én, hány hónap után nyugodtabban élhessenek, és aztán utána visszatérjenek Tunéziába. Egyszerűen katasztrofálisnak tartom, hogy Barózó úr, a bizottság elnöke, aki ma Tunéziában van, kijelenti azokat, amiket kijelentett. Ez egyszerűen elfogadhatatlan. Füle biztossal kellene egyeztetnie, és Eston asszonynal, ami alapvetően fontos, hogy gyakorlatilag a demokratikus átalakulást kísérjük. Ez a tunéziai kormány mit csinált ma? Mindenütt vannak, akik munkát akarnak, több pénzt akarnak, készítik az előkészi, a, a választásokat. Hát micsoda feladatok állnak előttük, és mi 22 ezer emberről beszélünk. Hát nem is tudjuk megmondani, hogy hányan vannak, mert egyszerűen nem tudjuk e, eldönteni azt, hogy most akkor itt tömegekről van szó. Úgyhogy úgy vettem ki a következtetésekből, hogy oké, okay, nincsen tömeges bevándorlás. Hát egyszerűen nem tisztességes ez a politikai nyomás. Hogy egy új kormányjal tárgyaljunk az átlátható ö, választásokról, a legális visszafogadásról, stb. stb. De hogy ilyen nyomást gyakoroljunk, amit a múlt héten is csináltak, ez szerintem ez nagyobb és finomabb megközelítés. És úgy gondolom, hogy most már azért kezdenünk túllérni a célon, és szerintem fel kellene ébreszteni a minisztereket. Egyszerűen nem szabad ezt a játékot játszani, itt az emberi életek és az európai projekt forró kockán, ezt egyszerűen elfogadhatatlannak tartom. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Borgezio. Borgezio képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Előre szeretném bocsátani, hogy csatlakozok a köszönetnyilvánításhoz. Szeretnék köszönetet mondani Malmström biztos asszony eltökéltségért, nehéz helyzetben van, az összes politikai erő nagyon meg van hatva, és a hagyományos politikai viták nem jelennek meg. Én meggyőzött euroszkeptikus vagyok, de azt gondolom, hogy az 55-ös irányelv nem volt annak idején megfelelő. Ma fel kell tennünk a kérdéseket, hiszen nehézségek mutatkoztak meg az alkalmazásban. Euroszkeptikusként is azt kell, hogy mondjam, nem kell megkérdőjeleznünk a tagországok kompetenciáit, megoldásra van szükségünk. Az én országomnak sikerült több ezer menekültet befogadni. Az Abruzzo régió kivételével a földrengés miatt az összes régió hajlandónak mutatkozott, és befogadott menekülteket. Más területeknek nehézségeik vannak, nehéz számukra több tízezer menekült befogadása. Ami a rendőrséget illeti, A rendőrségnek is nézségei vannak a visszafogadási megállapodás értelmében a tunéziaiakat visszaküldeni. A tagországok ilyesfajta hozzáállását nem lehet elfogadni. A szolidaritás hiányából adódik mindez, egy szükséghelyzetben, egy olyan szükséghelyzetben, ami nagyon súlyos. És a tagországok politikai kezdeményezéseket ragadtak meg, és vannak olyan tagországok, amelyek nem tudják megvalósítani az 55-ös irányelvet. A biztos asszonyt felszólítom arra, hogy gyakoroljon nyomást a tagországokra, hogy koherens módon járjanak el egy ilyen helyzetben hiszen ezt parancsolja józa, néz a politikai ideológiai elképzelésektől függetlenül. Málta kis sziget, és hogyha Málta kis sziget, akkor ehhez képest Lampedusa még kisebb sziget, akkor mint egy bélyeg. És ezt a helyzetet eh, nem lehet elfogadni humanitárius szempontok miatt sem több tízezer ember ül ezen a bélyegen, azokkal a következményekkel, amelyekről beszéltünk. Szeretnék azoknak az érzékenységére appellálni, akik az emberi jogok védelméről beszélnek. Most jött el az ideje annak, hogy az emberkereskedelmet megállítani, hiszen ez a tévé kamerái előtt zajlik. Az olasz tévé társaságok a profi emberkereskedőkről készítettek felvételeket, akik teljesen szabadon mozognak a tunéziai határon, mennek a bárokba, és nagyon fontos, hogy ezeket az embereket egy nemzetközi hatóság akadályozza meg a bűncselekményekben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Malmström asszony kérésére reagálva, ami a visszatelepítést illeti. A következőt szeretném elmondani. Számos tagországot megkerestek azzal, hogy befogadnak illegális észak-afrikai bevándorlókat, akik Maltán és Olaszországban landoltak. Nekem van egy javaslatom. Mi az észak-afrikai országokat kéne, hogy megkeressük, hiszen lehet, hogy nekik kéne visszamenni vennük a saját polgáraikat. És hogyha ők háborús helyzetben vannak, akkor a szomszédaikat kell megkeresni, akik hasonló vallási, nyelv és kulturális kötelékekkel rendelkeznek. Maestrom asszony azt mondta, hogy nem szabad, hogy azzal vádoljanak bennünket, hogy nem lehetséges az Európába történő legális bevándorlás. Azt gondolom, ehhez már túl késő. Köszönöm, mondja az elnök. Először az első kérdéskörre kapunk választ a biztos asszonytól, és utána lehetőség nyílik a következő kérdéskörre. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy jó ez a megoldás, nem kell 15-20 kérdést különre válaszolnom. Buzutil idő? igen, nincs elég szolidaritás, de ön a rossz intézményt támadta meg a bizottság január óta szólítja fel az Európai Unióban a tagországokat a szolidaritás, szolidaritás vállalására Olaszországgal és Máltával is, de Líbiával, Tunéziával és Egyiptommal is majdnem 500 ezer ember hagyta el Libiát. Egy félmillió ember a legtöbben Tunéziában, néhány Algériában, Egyiptomba és Csádba távoztak. 225 ezer ember Tunéziában elérkezett a menedéktáborokba, és több mint százezer embert evakuáltak a saját országukban. Nagyon sok tagország és más országok is, Usztus, a Kanada, a Norvégia, Svájc segítettek az evakuálásban, és azt gondolom, hogy ezt a munkát folytatnunk kell, hiszen az emberek nagy többsége, akik elmenekültek a konfliktus elől, őket haza lehet küldeni, és azt gondolom, hogy segítenünk kell ezt a munkát, illetve mindannyian nem maradhatnak Tunéziában. De vannak olyanok, akik nem tudnak hova visszamenni, és minden egyes eh, konvenció értelmében menedékjogot eh, kérőnek minősülnek, menekültnek minősülnek, és velük, eh, velük törődnünk kell. Libiából jönnek közülük néhányan, de Európának feltétlenül szolidaritást kell vállalnia és felelősséget. Néhány tagország, nem sokan, de néhányan jelezték, hogy hasonlóak ilyen embereket befogadni. Egy fél millió emberről van szó. Nem tudjuk, hogy néhány ezerrel többe vagy kevesebb, de a fél millió ember egy közös visszatelepítési program keretében igenis azt mutatja, hogy szolidaritást vállalt a bizottság. Kérem, értsen meg bennünket, nagyon nehéz ez a feladat a delegált jogi aktusok keretében is. Olaszországgal szemben is vállaltunk szolidaritást, nagyon sok nyomásnak volt kitéve. Olaszország az elmúlt hónapokban Lampedusa kis sziget, még akkor is, hogyha máshova szállítják őket Olaszországon belül a bizottság, segítette a maltai és olasz partőröket, vannak alapok, amelyek segítséget nyújtanak, és az evakuálásban is segítettünk Lampedúzán, azért, hogy ők Olaszország más részeire távozhassanak, és elmondtuk az olasz kormánynak, hogy segítünk a tunéziaiak visszatelepésében is. Remélhetőleg önkéntes alapon történik majd mindez, önkéntes programok keretében, és megpróbáljuk beágyazni ez a visszatelepítésüket egy eh, régiós programba. Legtöbben ugyanabból a régióból érkeztek, amelyet a kereskedelm hiánya miatt eh, sújtott a válság. Tehát, hogyha támogatjuk őket, akkor úgy érezhetik ezek az emberek, hogy van jövő a számukra Tunéziában, és akkor hasonló, hajlandóak lesznek eh, visszatelepülni, egy új demokrácia felépítésében részt vállalni a saját országukban. Ami a Maltával szembeni szolidatás, illetve a bizottság javaslata volt az, hogy a maltai megközelítést meghosszabbítsa, és az önkéntes alapon történő szolidaritást helyeztük előtérbe, múltával szemben, 24 órán belül 200 embert mobilizáltunk, akiket más tagországokba lehetett szállítani, és más tagországok is felajánlották segítségüket, remélhetőleg további segítséget ajánlanak majd fel. Ami a bizottsággal szembeni kritikáját illeti, ezeket a tagországokkal szemben kell megfogalmazni, ami az átmeneti védelmi mechanizmust illeti. csak minősített többséggel lehet ezt beindítani. A bizottság ezt megszavazza, de ez nem fog segíteni. És azt gondolom, Wikström asszony mondta azt, hogy Koszovó után született ez az elgondolás, több százezer ember érkezett rövid időn belül egyszerre, Málta nagyon nagy nyomásnak van kitéve, Lampedusa is, egyre többen kérnek menedékjogot Máltán, de Európában 2500 ember kért jogot. Ezt sok, hogyha ebből ezren Máltán kérnek menedékjogot, de a koszovói helyzethez képest ez nem olyan súlyos. De hogyha ezt az eszközt használjuk, akkor mit tegyünk akkor majd, hogyha a jövő évben nézzük csak meg elefántcsontpartot, Szíriát, Jement és más országokat, hogyha jelentősebb hullámok várhatóak. Hát azt gondolom, hogy az atomfegyverünket úgymond arra az időre kell tartogatnunk, amikor súlyosabb lesz a helyzet. És amint aktiválásra kerül ez az eszköz, ez azt is jelenti, hogy minden tagországnak beszámolnia kell a, tagorsz, a bizottság felé arról, hogy milyen kapacitásai vannak. Nem lehet őket kényszeríteni arra, hogy ezeket az embereket befogadják. De be kell számolniuk a bizottság felé arról, hogy milyen kapacitásokkal tudnának bevándorlókat befogadni, olyan embereket, akiket nem lehet visszaküldeni. 24-25 ezer tunéziairól van szó, ők nem tartoznak ide, a, rájuk a Genfi konvenció vonatkozik, és nem lehet őket visszaküldeni átmenetileg sem, és hosszú időre sem. Tehát egy blokk engedély kiadására kerülhet sor, azért, hogy ők ne kér, kényszerüljenek egyenként menedékjogot kérni, és a minősített többség döntésére van mindenhez szükség a tanácsban. És tegnap csak Málta és Olaszország állt ki mindemellett. Azt gondolom, hogy ezzel sok kérdésre válaszoltam. Ami a szolidaritási alapot illeti, mindent megvizsgáltunk, vannak eszközeink, ott van a menekültügyi alap, a határügyi alap a bizottságnál, aztán voltak olyan lehetőségek is, amit Borgéza úr említett Lampedúzában, a strukturális alapokban van pénz, amivel segíthetünk Lampedúzának, hogy megint vonzó legyen a turisták számára vannak más projektek is a szomszédsági politika keretén belül, megpróbálunk minden pénzt összekaparni, amit csak tudunk, de tudjuk, hogy mi a helyzet. Hát nincsenek eldugva milliók sehol. Aztán, ami a tunéziai át irányítást illeti, az is nagyon sokba kerül. Tunéziában a csempészés. Hát igen, ez eléggé szörnyű dolog. Tunéziából vagy máshonnan a szomszédságból 1500 eh, euróba is bekerül. És láttuk, a hajók eh, közül néhány borzasztó állapotban van, soha nem jut el Európa partjaihoz, és nagyon veszélyes utazás ez. Úgyhogy persze, eh, fel kell vennünk a harcot a csempészekkel, és ez az egyik téma, amit felvetettem, amikor a tunéziai miniszterekkel találkoztunk, hogy hogy segíthetnénk nekik. Már találtak bizonyos hálózatokat, amelyeket felszámoltak, és tudom, hogy az olasz miniszter is beszélt erről, amikor ott volt. És továbbra is segítenünk kell neki. A Frontex vonatkozásában a konkrét módosítókról nem volt szó tegnap, csak azt mondtuk, hogy mindenki mindent megtesz annak érdekében, hogy megállapodás szülessen itt a parlamenti előadóval, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a nehézségeket leküzdjük, hogy megállapodjunk. Az Európai Tanács is erre hívott fel. Eurodac. A bizottság nem javasolta, hogy ebbe belevegyük ezt az aspektust, bár minden tagállam ezt akarta. Mind a 27 tagállam már kérte a bizottságot. És említettem, hogy ezt szélesebb kontextusban kell vizsgálni a csomag esetében, és hogy a parlament, nem az egész, de sokan a parlamentben, nem föltétlenül lelkes de másrészt nagyon sokan a parlamentben azt támogatják, hogy a Dublin alatt legyen valamilyen sürgőségi mechanizmus, tehát csomagban kell kezelni a dolgot, és majd meglátjuk, hogy sikerül-e kompromisszumot elérnünk. Azt hiszem, hogy válaszoltam néhány kérdésre, és lehet, hogy majd lesznek még kérdések. Köszönöm, biztos asszony! Már az elején se volt ö, rövid a lista, most már egyre hosszabb, és most lezártnak nyilvánítom, úgyhogy több kéz, kérem, ne emelkedjen a levegőbe. Most jön a második kör, remélem ez az utolsó lesz, és aztán Malmström asszony válasza következik. Először Jakolino képviselő következik. Köszönöm elnök úr a szót. Hancani igazgató úrnak is eh, megfogalmaztam egy kérdést, úgyhogy önnek is szól egy. Újra fölteszem ezt a kérdést. Tekintettel a további információra, amit öntől kaptunk bevezetőjében, Miért is beszélünk erről? Hát azért, mert most, ahogy ezt a dolgot vitatjuk, érkeznek további a menekültek Európa partjaira, Lampedózába, Máltába, és elképzelhető, hogy menekültek, vagy gazdasági bevándorlók, és még mindig érkeznek. Van okunk arra, hogy ezt megvitassuk. Kollégáinktól hallottuk, hogy tényleg jelentős szolidaritásra van szükség, és ez a parlamentben is elhangzott, a négy esti ülésen, amelyek egyikén ön is jelen volt. A parlament egyhangúan nyilatkozott ebben a témában. De valaki már említette, hogy a tagállamok egy kicsit önzően viselkedtek. A két oldalú megállapodások ugyan megszülettek, de vannak EU visszafogadási megállapodások is, és lesz tervünk is a közösségek közötti szolidaritásra az elkövetkezendő hónapok során. Azt szeretném tudni, hogy milyen lesz ez a terv. Nagyon kíváncsian várom. Néhány hónapos ö, vita után most úgy látom, hogy ön olyas valaki, aki tudja, hogy mit akar azt szeretném tudni, hogy milyen tények, milyen számok, források állnak rendelkezésünkre. Tunéziában például mit használt fel a Barózó Bizottság? Szeretném tudni, hogy mivel járultunk hozzájuk, milyen pozitív fellépésről számolhatunk be ott. Volt egy állásfoglalásunk, múlt csütörtökön született, ez pedig a földközi tengeri országokkal foglalkozik. Ott megpróbáltuk megtalálni annak a módját, hogy további összegeket különítsünk el azok számára, akik szembe kell, hogy nézzenek a bevándorlási hullámmal. Úgyhogy szeretném tudni, hogy milyen konkrét intézkedések történtek Málta és Olaszország megsegítésére, azon kívül, hogy vissza akarják küldeni az embereket a származási országukba. Végül pedig azt szeretném megkérdezni, hogy ha fordított lenne a helyzet, és ha sikerülne elérnem életem álmát, hogy biztos legyek, és Cecília visszatérne a, ide a parlamentbe, mert korábban ugye itt volt, mielőtt biztos lett, és mondjuk, hogy Svédországba érkeznek ezek a menekültek. Akkor el tudom képzelni, hogy én az első intézkedések egyikeként azt tenném, amit ön is tesz. Rendkívül érzékenyen reagálnék. És megpróbálnék valamilyen kézzelfogható megoldást találni ezekre a kézzelfogható problémákra, mert pillanatilag egyszerűen nincs szolidaritás. Van igen erőteljes parlamenti mandátum, amelyen szembe kéne nézni a tagállamok önzésével. Hát nem az az Európa a mai, ami 60 évvel ezelőtt megálmodásra került. És biztos vagyok benne, hogy ön is hasonlóképpen gondolkodna, mint ahogyan nagyon sok előttem szóló kollega. És remélem, hogy legközelebb, amikor találkozunk, valami kézzel foghatóbb dolog lesz a kezünkben. Elnök, Armstrong biztos asszony, most mondta nekünk, hogy 6 órakor el kell mennie. Persze teljesen nyilvánvaló, hogy ez a kérdés kimeríthetetlen. Egyszerűen nem lehet egyetlen egy vita során mindent megoldani. Még mindig van egy hosszú listám, és kérem, akik a listán szerepelnek, kérdést fogalmazzanak meg, hogy Malmström biztos asszony második ö, körben válaszolhasson. Son, Hiména asszony, köszönöm a szót. Mielőtt még bármi mást is mondanék, szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljött hozzánk. Nagyon sok mindenről beszélt, de főleg a földközi tengeri sürgősségi helyzetet. Azt hiszem, hogy a bizottság ö, meggyőző választ talált. Azt szeretném elmondani, hogy önt Don Quixote-nak látom, aki szélmalommal harcol, Tudom, hogy beszélt erről a témáról régóta, próbált megoldást találni, de hát egyre csak nő ez a problémakör. És ebben a kontextusban meglepő, hogy csak Olaszországról beszélünk. Eltekintve a bizottsági erőfeszítésektől, nevezetesen a Frontexre gondolok itt, az olasz közvéleménytől gyakorlatilag úgy érezzük, hogy nincsen közös politika ebből a szempontból. És én is, akárcsak a többi képviselő, hát döbbenten állok itt a helyzet előtt, mert nem tudok rámutatni a közös migrációs politika kezdetére. És ami a nyilvános vitát illeti, az emberek rendkívül csalódottak voltak Olaszországban, amiatt, ami az Európai Unióban folyik. És ebből a szempontból el kell mondani, hogy az ön személyes munkája, mint biztos, tényleg tiszteletre méltó. De ha azt vesszük, hogy mi történik például a francia határokon, a német határokon, a kérdésem a következő lenne. Ön szerint a schengen veszély fenyegeti ma? Mert végül is annak ellenére, amiket a parlament és a bizottság próbál tenni, végül is a tagállamok ki a döntő szó. És szolidaritásra van szükség az EU-n belül. De hát mi történik ott a helyszínen? Hogyan lépünk előre, vagy hogy léphetnénk előre? Tekintettel arra, ami a földközi tengeri térségben történik pillanatnyilag, hiszen teljes temetővé vált ez a térség. Bocsánat, két perc. Köszönöm, elnök úr. Nyilván egyetértek azzal, amit több kollega is mondott, tehát csalódott vagyok a tanácsal szemben. Úgy gondolom, hogy ez relatíve teljesen normális, mert én is úgy érzem, hogy a tagállamok egyáltalán nem akarnak előrelépni és előállni a kis zugukból, úgyhogy van valami státuszkó, és ez mozdíthatatlan. Nos, azon túl, hogy persze valamilyen más tervet kellene készíteni egyénien, és akkor talán sikeresnek mondhatnánk, de ennél tovább semmiképpen nem akarnak menni. Mert ugye jönnek a választások egy csomó országban, köztük nálunk is, és a bevándorlás témája hát nem igazán népszerű, vagy nem megfelelően eszközösített. Két gyors kérdésem lenne. Most ön mi, hogyan léphetnénk előre jó szándékunkkal, a közös európai bevándorlási politika érdekében, mert ugye mindenkinek szektorális ágazati politikája van. Tehát hogyan lehetne egy kicsit nagyobb, szélesebb skálájú elképzelést kialakítani, hogyha egyáltalán ez lehetséges. Másodszorban Megelőzésképpen a bizottság szándékozik-e szólni a családegyesítésről például, vagy más témákról, mert a közelmúltban főleg a francia sajtó foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm szépen. Két percben parancsoljon Álvaro úr. Um, Köszönöm szépen, magyar, németül szólalok föl, és eddig a kollégáknak lehetőségük lesz arra, hogy felvegyék a fejhallgatójukat. Ha valami előnye van ennek a helyzetnek, akkor az, hogy a migrációs kérdésekről eszmét cserélünk, és kiderül, hogy a bizottság mindent megteszem annak érdekében, hogy az európai gondolatot zászlájára tűgje, tűzze. Valóban a tagállamok jelentik a problémát, de a szolidaritás nem csak egy irányba működik, ez egy kétirányú utca kell, hogy legyen. És ha például az országok, mint Olaszországot, a bizottság háromszor megkérdezte, hogy kell, kére valami segítséget, és a tanács előtt meg azt mondják, hogy egyedül hagynak bennünket, hát ez így nem működhet. Ne legyenek ilyen büszkék, mondják azt, hogy segítségre szorulunk. Például az én tagállatom 40 ezer menekültöt fogadott be egy évben, Olaszország 6000 Hát csak együtt oldhatjuk meg ezt a problémát. Nem megengedhető, hogy ha egy tagállam úgy érzi, hogy nem segítenek nekik előképpen, akkor azt mondja, hogy vízumokat állítunk, és kiküldjük ezeket az EU egész térségére. És egyébként nem tartom helyesen, helyesnek Németország szempontjából, hogy ismét határellenőrzést vezet be. Nem ezt szoktuk meg a liberálisok körében, de a szocialisták és zöldek sem ezt akarják. De azt gondolom, Flotra szemem nincs itt, ez a jó lelkűsége eh, sem eh, működhet korlátozatlanul. A Tunéziába jövő emberek segítségünkre szorgálnak, de hát ezek nem jogosultak menekült státusra. Tehát segíteni kell ezeket az embereket, hogy visszatérjenek a hazájukba és felépítsék azt. Nem mindenki, aki ezt a veszélyes és buta véleményem szerint döntést hoz arról, hogy átkeljen a tengeren tekinthető menedékesnek a megoldások, hogyan változtatják meg ezeket, ezek a megoldások a rendeleteket? Hogyan segítjük azokat az országokat, akik, mint Málta például, hatalmas problémával állnak szemben? Nem volna arra szükség, hogy már az elosztá, már a kérvény során e-, elosztási kvótákat dolgozunk, és kérdezem, Malmström mondta, hogy a szélsőséges eset záródékát ne használjuk, hiszen teljesen igaza van, hogy a 450 ezer menekült, akik a szomszédos államokban menekültek Líbiából, hogyha ők Európába jönnének, ez volna rendkívüli adat. De hát nem is erről akar helyzet, nem is erről akartam kérdezni, hanem a PNR-ről. Az Egyesült Királyság a Európán belüli légiutak légi adatait akarja bejegyezni, és kérdezem, hogy nem tévedek-e, illetve jól tudom, hogy egy hangúságra van-e szükség. Köszönöm szépen, Sógor úr, két percben. Tíz másodperc lesz ez. Egy kérdésem van, Bulgária, Románia és Schengen. Hát ez, ez volt csak egy kérdés. Köszönöm szépen, Bockolt mondja, kettő perc. Hát ez nagyon jó volt. Tökéletes volt. Köszönöm szépen, elnök úr. Én sajnos nem tudok ilyen gyorsan kérdezni, de konkrét, azt tudok lenni. A gyerekekre vonatkozó irányelv, azt hiszem erről már volt szó, de van-e már végső megállapodás? Ezekhez csatlakoznék. A preventív megközelítés tekintetéből azok a gyerekek, akiket zaklattak, és hogyha nemzetközi határokat lépnek át ezek az emberek, mi a helyzet? Mi a helyzet a parlamentben, hiszen egyértelmű a többség, hogy csatlakozzunk ahhoz, hogy mi történik azokkal, akik zaklattak gyermekeket, és el is ítélték őket. Amikor a megelőző megközelítésről van szó, akkor a támogatáson belül, és a, tan- a bizottságon belül és a tanácson belül van támogatottság? Az én hazámban, Hollandiában próbáljuk a változtatásokat találni, csak azt szeretném tudni, hogy mi itt a helyzet. Parancsoljon két perc. Äh, Köszönöm szépen biztos asszony mindazt, amit elmondott, és köszönöm, hogy a bizottság igyekszik egy javaslatot elkészíteni arról, hogy a szolidaritást hogyan biztosíthatjuk a menekültek és a menedékesek számára az EU-ban. Remélem ugyanakkor, hogy a bizottság bizonyos rugalmasságról tesz tanúbizonyságot, hiszen Valódi rugalmasságot kell elérnünk annak érdekében, hogy a tagállamokkal megállapodásra jussanak. Két kérdésem van a menekültek kapcsán. Németországban azt mondták, hogy a határőrizetet ismét bevezetik, a Schengeni határőrizet, a Schengeni akit megszüntetik, hát ez csak akkor működhetne, hogyha valódi közbiztonsági veszélye lenne meg. Kérdezem, hogy még ha Olaszország valóban vízumokat állítanak ki, elegendő volna-e ahhoz, hogy a Schengeni megállapodást hatályon kívül helyezzék? Kérdezem, hogy hogy látja ezt a kérdést? A másik kérdésem. Nagyon sokat beszélünk, cserélünk ezt, eszmét a menekült, a menekültekről, de ugyanakkor léteznek a gazdasági menekültek, és számukra visszafordítás, vagy a Tunéziába való visszajuttatás kérdését is meg kell vizsgálni, de ugyanakkor nincsen más lehetőség. Gyakran szak értői hiányjal küzdködünk Európában. Tunéziában sok munkanélküli egyetemi végzett ember van. Nem volna lehetőség arra, hogy az EU célirányosan fiatal egyetemi diplomásokat szólítson meg ezen menedékkeresők közül, azért, hogy rövid időre, belátható időre alkalmaz őket Európában. Ez persze csökkenteni a munkaerőpiacon lévő feszültséget Tunéziában, és biztosítható volna az, hogy ők itt munkát találjanak. Nem kérdezem tehát, hogy éppen ezen gazdasági menekültek keretében nem volna lehetőség valami más megoldást találására, mint az, hogy ismét visszajuttatjuk őket. Köszönöm, Holmeyer asszony. Elnök úr, illetve, és biztos asszony, nagyra tartom az ön célkitűzéseit, a helyzet valóban nem egyszerű. Egyrészt, valóban szélrevezetőnek tartom, hogy a gazdasági menekülteket visszajuttassuk, de a risszettelmentet vizsgáljuk meg. A resettlement eszközét vizsgáljuk meg, és próbáljunk persze lehetőséget kínálni esetleg a mi munkaerőpiacunkhoz azoknak, akiknek a szakmai hiány szakma. Van egy kérdésem még. Lampedusa Olaszországhoz tartozik, és Olaszország például sokkal kevesebb menekültet fogad be, mint Svédország, pedig Olaszország sokkal nagyobb, mint Svédország, mármint lakossága tekintetében. Tehát Olaszországot nem hagyták egyedül, nem kell Olaszországnak az összes menekültet befogadni Európában, sőt a tény az, hogy sokan Olaszország helyet fogadnak be sokkal több menekültet, mint Ol Olaszországnál. A szolidaritás témája Németországot is érintett, amikor egy fél év alatt 350 ezer menekült vándorolt be, illetve érkezett Németországba. Olaszország egy embert nem vett tőlünk át akkor. Svédország, igen, más tagárszámok, igen. Tehát biztos ezen kérdezem, hogy hogyan lehet Olaszországgal úgy beszélni, hogy komolyan beszéljünk velük. Hát vannak irányelvek is, jogszabályok, amelyek Olaszországra is vonatkoznak segítségnyújtásra szükség van, ez célra vezető, de 8 vagy 10 ezer menekült esetében nem lehet tömeges bevándorlásról, feldolgozhatatlan tömegről beszélni. Ám két-három ezer bevándorló Málta számára sokkal elviselhetetlenebb. Ezért tehát felmerül a kérdés, hogy inkább mm, nem akarunk-e Máltának segíteni, amely nagyon kis országként sokkal több nehézséggel áll szemben. A szolidaritásra igazából Máltának van szüksége. Köszönöm szépen, Kocsát a képviselő, kettő perc, és kérem, kérdezzem. Sajnos nem halljuk a képviselő urat. Nos, van állásfoglalási szövegünk, és hát a feladat az, hogy védjük ezeket az állásfoglalásokat, és ezt felhasználták Líbia bombázására. Emiatt a bombázás miatt teszem fel a kérdést, amit egy fiatal tunéziai fogalmazott meg nekem. Én Szicíliából származom, és tényleg közvetlenül érint az ottani tragédia. A bombázások miatt 150 ezer líbiai ment Tunéziába. A bombázások miatt, és mind azon események miatt, amelyek bekövetkeztek Líbiába, további ezer bevándorló érkezett Olaszországba. Én nagyon kritikusan nézem Olaszország politikáját ebben a témában, de úgy tűnik számomra, hogy Olaszországban komoly humanitárius probléma alakult ki. Tunézia fejlődni próbál, a demokráciát próbál kialakítani, és most Tunéziában körülbelül 800 ezer vagy 1 millió ember van és óriási nehézségekkel kell megküzdeniük. Próbálkozások történtek a demokratikus átalakulás irányába, de ahogy de ezek az országok csak akkor tudnak előrelépni, és ha megkérnek minket, hogy az olaj miatti háborújukba avatkozzunk bele, akkor beavatkozunk, amikor viszont a menekülteik problémát kell megoldani, akkor nem. Indonézia az egyetlen olyan ország, amely kiszállt a, a, a forradalomból. Alfánó képviselő, kettő perc. Szeretem volna biztos asszonynak köszönetet mondani, mert akár tetszik, akár nem. Ő volt az egyetlen, aki javaslat talált elő, úgyhogy köszönöm, hogy eljött hozzánk, és elmagyarázta az álláspontjukat. Remélem, hogy nincs igazam, de az az érzésem, hogy a legrosszabb még nem következett be, mert Tunéziából több ezer menekült érkezik, és aztán jönnek majd Líbiából is, illetve Líbián keresztül Csádba és más országokba mennek. Úgyhogy még mindig attól tartunk, hogy ezek az emberek egyszer csak majd az európai partokra érnek. Én Arról a problémáról szeretnék beszélni, amely Franciaország és Olaszország között vetődött fel, amikor megállítják az embereket a határokon. Ezek az intézkedések tényleg legálisak? A határokon bevezetett intézkedésekre gondolok itt. Tényleg megvannak az objektív körülmények, hogy aktiváljunk az 55-ös 2001-es irányelvet én is kritikusan tekintem Olaszország bevándorlási politikáját, és tudom, hogy nagyon sok ország, Németország, Svédország segíteni akart, de nem tudom, hogy hogyan lehet megbírkozni az ilyen sürgőségi helyzettel, hogyan tudnánk előre látni azt, hogy mi történik. És ez segítene nekünk, hogyha akkor be tudnánk vallani, hogy nincs elegendő tapasztalatunk a menekült helyzettel, és időre van szükségünk, hogy olyas van amivel megbírkozunk, ami bekövetkezhet. Mert ha több százezer menekültel kell szembenéznünk Líbiából, akkor tényleg összeomlik a rendszerünk. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek, mert látom, hogy 10 perc múlva 6 óra. Először is Mávcsom azt, hogy gratulálok mindazért, amit ebben az eléggé mozgalmas időszakban tett és köszönöm, hogyha elmondja, hogy mi történik az, az engedélyekkel Olaszországban. Köszönöm szépen, hát asszony. Köszönöm, rövid kérdésem lenne. És nevezzük nevén a gyereket itt. Milyen érvekkel állnak elő a tagállamok, hogy ne álljanak válvetve a többi ország mellé, mint Olaszország és Málta, amikor jön ez a menekült hullám? Említette, hogy Németország talán száz embert befogad. De mi van a többiekkel? Hát szeretném az igazságot hallani egyszer. Köszönöm szépen, Mulder úr. Az Európai Unióban a személyek szabad mozgása alapelv, de Olaszország átmeneti vizumokat állított ki elfogadott-e ez a bizottság által, illetve a bizottság engedélyéhez van ez kötve. Egyes tagállamok pedig lezárják a határaikat. És ez a bizottság szerint jogszerű -e vagy sem? Utolsó kérdésem. Mit gondol a bizottság, veszélyben van-e a Schengeni rendszer, vagy sem? Köszönöm, Mulder úr. Öné a szó, biztos asszony. Köszönöm szépen. Nyilvánvaló, hogy a helyzet nagyon nehéz, nem csak ma, hanem azért, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni. Nem tudjuk, hogy a líbiai helyzet milyen irányba fejlődik, éppen ezért nagyon nehéz a különböző szenáriókra előkészülni, felkészülni, egész addig, amíg az ön telefonja az elnök úr, nem az én telefonom, mondja az elnök. Tehát egészen addig, amíg Líbiában az a helyzet, az emberek menekülnek a szomszédországokba, illetve Európába. Nincs egyszerű megoldás, hogyha valaki azt mondja, hogy zsebében a megoldás, hát biztos, hogy fölhívnám ezt a személyt, és dokumentumot kérnék tőle. Már nem úti okmányt, hanem amelyben kifejti a véleményét. Május 22-én a bizottság egy átfogó anyagot próbál előkészíteni, amelyben a közös menekültügyi rendszerre teszünk javaslatot, a migrációs rendszerre, arra, hogy hogyan lehet az embercsempészet és az illegális bevándorlás ellen fellépni, és különböző a legális migrációt támogató intézkedésekre is javaslatokat fogunk tenni. Persze a tagállamok dönthetnek majd arról, ez a saját jogukban áll, hogy döntsenek arról, kit engednek be a területekre, vagy nem, de más országokkal együttműködhetünk, illetve javaslatokat elkészíthetünk. Például azáltal, hogy olyan készségeket, képességeket fogalmazunk, határozunk meg, amelyekre szükség van, olyan szakképzésre, és amely alapján meghívunk egyes menekülteket. Hát Olaszországban ez nem működik egyelőre, de a tunéz hatós, tunézi hatóságokkal dolgozunk e kérdésben. határellenőrzésre is koncentrálni kell, illetve arra is koncentrálni kell, hogyan lehet integrálni a legálisan itt tartózkodókat a társadalmakba. Tehát holisztikusan próbáljuk látni a migráció kérdését, mint mondottam. Igyekszünk Tunéziának különböző módon segíteni, nincsen uh, Jakolino úr uh, információm arról, hogy mennyi pénzt kap uh, Tunézia, hiszen a gazdasági térs kérdésekben is segíteni kell, és persze a mi rendszerünket az ő prioritásaikhoz kell kalibrálni, de hát sok pénzt igyekszünk Egyiptom és Tunézia számára mobilizálni. És persze látni kell, hogy hogyan tudunk együttműködni a mobilitás kontextusában, mind ami a menekültügy, mind ami a migráció kérdését illeti, a visszafordítás, a visszatelepítés kérdésében is fontos az együttműködés, és az illegális és a legális migráció kezelésében is nagyon fontos a fellépés. Olaszországban, mint mondtam, próbáljuk segíteni eh, Olaszországot 171 millió eurót kap 2009-2011 között Olaszország, illetve az alapok ennyit irányoznak elő Olaszország számára. S e pénz nagy részét Olaszország még nem használta föl, Igyekszünk ezt realokálni, redefiniálni azért, hogy a humanitárius helyzeten segíteni tudjanak Lampedúzában, illetve azon országokban, ahol más migránsokat fogadnak be. És megvizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk a tunéziai állampolgárok visszatérését támogatni hiszen a fokozatos visszatérés nagyon fontos. Ami pedig a Schengeni rendszert illeti, nem hiszem, hogy veszélybe került volna, de ébereknek kell lennünk. Vannak persze Schengeni rendszerben hiányosságok, ezeket folyamatosan ellenőrizzük. A karácsony után a bizottság egy levelet írt, hogy vizsgáljuk felül, nézzük meg a Schengeni evaluációs mechanizmust, nézzük meg, hogy hogy lehet ezt még függetlenebbé tenni, és persze az esetleges felfüggesztés kérdését is meg kell vizsgálni. Persze mondjuk egy nagy foci meccs, vagy valamilyen esetben időlegesen, vagy a közrendre hivatkozva időlegesen fel lehet függeszteni és engedni rendszer, de bizonyos feltételek mellett, hogyha egy tagállam nem felel meg a kötelezettségnek, fel lehet akkor függeszteni. Erről még nem volt szó. Olaszország, és ezt bejelentette, a lampedúzai migránsoknak időleges tartózkodási engedélyt adott ki, ezeket regisztrálták emberiességi okra hivatkozva. Ez pedig megfelel az olasz jognak, és megfelel az európai jognak is. De ugyanakkor az olasz törvény és az európai jogszabály azt mondja, hogyha ennek a tartózkodási engedélynek ez a 3.2-es cikk az olasz törvény alapján, hogyha ez meg akar felelni és engedni törvényeknek, akkor ennek meg kell, hogy a, akkor a jogszabályoknak is meg kell felelnie. Tehát ellenőrizni kell, hogy érvényes úti okmányra rendelkeznek-e, fent tudják-e magukat tartani, nem szerepelnek a SIS adatbázisban, és így további kritériumoknak kell teljesülnie. Ebben az esetben a tagállam által kiállított tartózkodási engedély Schengeni engedélynek tekinthető nem rendelkezünk joggal arra, hogy szisztematikus ellenőrzéseket vézzünk, de egyéni ellenőrzéseket végrehajthatunk a határ közelében, végrehajthatnak a nemzeti hatóságok. Tegnap erről szó volt, több ország aggáját hangoztatta, Olaszország próbált őket lehiggasztani, nyomon követjük a helyzetet a bizottság részéről. A bizottság ugye nem a médiumok hírei, vagy a suttogó propaganda alapján léphet fel, de természetesen nyomon követjük a helyzetet. És igyekszünk elkerülni azt is, hogy túlontúl politizálódjék ez az ügy. Aztán Schengen, Bulgária, Románia, erről tegnap nem volt szó a biut ülésen. Itt a bizottság nem tud már mit tenni, mindez a tanács kezében van, és remélem, hogy sikerül a helyzetet megoldani. Aztán Álvaro úr. Igen, ha a bizottság eh, megváltoztatja a javaslatát, a biztosok kollégiumában egyhangúságnak kell fennállnia. Valóban. Boszkurt asszony, ez az a kérdés, amelyben eh, nincs megállapodás, tehát a területi hatás tekintetében erről még tárgyalni kell. A Rökupman familiár ki is tette fel ezt a kérdést a család egyesítésről. Valóban ez egy ilyen, olyan vita, amely um, Franciaország, Hollandi és mások is részt vesznek, hiszen itt létezik a megfelelő jogszabály a család fogalmát ugyanakkor más-más módon értelmezik az egyes területeken. Nos, a bizottságban azt mondtuk, hogy most figyelünk az érintettekre. Venant, mais ça concerne aussi les, les, les, couples du, SEM. Figyelünk a jelenségekre, megvizsgáljuk a kérdést, eh, és különböző szempontokat, eh, például a azonos nemű párokra vonatkozó szempontokat is figyelembe vesszük. Lehet, hogy zöld könyvet bocsátunk ki, megvizsgáljuk ezt a kérdést, hogy milyen kérdésekkel kell foglalkozni zöld, kérd, zöld könyvben. Ami pedig az érdeket illeti, az érveket illeti. Hát a helyzet olyan, amilyen. Németország, Svédország, Belgium és sok más tagállam sok menekültet fogadott be mind a mai napig, de hát a hangulat valóban nem a legnagy vonalúbb vagy a legszolidárisabb. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Malmström biztos asszony. Köszönjük, hiszen 20 kérdésre válaszolt sok e- ellenérzésről hallott, sok elégedetlenségéről hallott, és valóban sokan a helyzettel elégedetlenek, és a jövő kilátásai is nyugtalanítók, ezért tehát eh, számítunk önre. Köszönjük szépen, és biztos, hogy nem utoljára találkozunk. Köszönöm.